mostani küzdelemben. A bizottságnak adom meg elsőként a szót. Szilianidis biztos úrnak, jó reggelt, uram, parancsoljon! Tisztelt elnök úr, képviselők! a gyermekek szexuális zaklatása borzasztó bűncselekmény, az Európai Unió több ö, lépések sorozatát tette meg ez ellen, online és offline zaklatás ellen is fellépve. A vonatkozó irányelv lényegi eszközöket tartalmaz, melyek révén eredményesebben tudnak a tagállamok fellépni e bűncselekmények ellen és az irányelv erősíti az együttműködés lehetőségeit is nemzetközi szinten. A bizottság tehát módosításokat a közeljövőben nem tervez beterjeszteni az irányelvvel kapcsolatban, ám a végrehajtásra szeretnénk nagy figyelmet szentelni. Egy tanulmány van készülőben, amely megvizsgálja, hogy a tagállamok mennyiben ültették át jogrendszerükbe az irányelvet. Ennek a tanulmánynak az eredménye áprilisra lesz elérhető, ezt követően döntések születnek arról, hogy esetleg szabályszegési eljárást indítunk tagállamok ellen. 11 már megnyílt ezek közül. Mindeközben a bizottság tagállamokkal egyeztet kétoldalúan, hogy segítse a jogszabályba ültetését az irányelv rendelkezéseinek. Konkrét intézkedésekre van szükség a rendvédelmi és bírósági hatóságok a bizonyítékokhoz való hozzáférése ügyében, online zaklatás tekintetében olyan magáncégeknél, amelyek más ország joghatóság alatt működnek, az EU-n kívül. Ez egy súlyos akadály volt eddig az eredményes vizsgálatnak és a fellépésnek ezen bűncselekmények ellen. Ezért fontos, hogy a tagállamok tartsák tiszteletben egyrészt a kötelezettségeket, amelyek a, a, a, az áldozatok védelmét szolgálják. Ugyanakkor más cyber bűncselekmények, internetes bűncselekmények és internetes bűncselekmények ellen is fel kell lépni, tekintettel arra, hogy az internet globális szinten működik, és az Európai Unió válasza ezekre a bűncselekményekre figyelembe kell vegye az EU stratégiai partnereivel való együttműködés fontosságát világszerte. Ezért fontos az átfogó módszertan, azért, hogy konzisztens módon lehessen fellépni a bűncselekmények ellen, ugyanakkor a szájberbiztonság, a fogyasztóvédelem, az alapjogok védelme és az adatvédelem, valamint az elektronikus kereskedelem elősegítése egyaránt megvalósuljon. Ez a kihívás lényegi eleme lesz azoknak a reflexióknak, amelyek a digitális belső piac csomagját érintik majd a közeljövőben. És most pedig beszélek majd arról a globális szervezésről, illetve szövetségről, amely a gyermekek szexuális zaklatása ellen szerveződik. Ez a 54 állam miniszterei által kötelezettségvállalás történt arra vonatkozóan, hogy cselekvéseket vezetnek be egyrészt az áldozatok azonosítása és segítése érdekében, a vizsgálat és a vádemelés segítése érdekében, a tudatosság erősítése és az online ö, szexuális zeklatási tartalmak törlése érdekében. Ez az online szövetkezés már több sikert hozott, és a nemzeti politikák részévé vált, ám a globális szövetség továbbra is kell, hogy fontos a munkáját, több kérdéssel kell foglalkozzék, egyrészt garantálva azt, hogy minden tagállam továbbra is tartja azokat a szakpolitikai célokat, amelyek kölcsönösen ösztönzik egymást, és hogy a forrásokat ezekre koncentrálják, egymással együttműködve. Másrészt, hogy kiterjesszük több országra ezt a szövetséget. Harmad részben a szövetség kell, hogy azok a fenyegetésekre és trendekre reagáljon, amelyek a, a világban kialakulnak, és ezekre kemény választ adjon. Aztán Szorosabban együtt kell működnünk az internet iparággal és azok a vállalatokkal, amelyek készek szerepet vállalni ebben a globális szövetségben. A belső biztonsági alap keretében a bizottság támogatja a PPP-k létrejöttét a kulcsfontosságú szereplők között, a magánszférában és a rendvédelmi szervek körében, a Connecting Europe eszköz keretei között pedig a bizottság tovább finanszírozza, társfinanszírozza azokat a régóta fennálló szerver és internetközponti hálózatokat, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak az internet biztonság tudatosításában és a gyermekek védelmében az Európai Unióban. Ezek az internetrendszerek 27 tagállamban működnek, és három vetületük van. Egyrészt a, a gyermekek, a tanárok és szülők tájékoztatása az internet felhasználásáról, a megérősebb digitális forrásközpontok, a második elem, amelyek tudatosítási túlkiteket készítenek, amelyeket adaptálnak a felhasználók számára, együttműködve az iskolákkal és az internetes vállalatokkal még mindig másodszorban online helpline szolgálaták a gyermekek számára, akik így ezekhez a segítséget kérhetnek, és bejelenthetik a, a, a jogsértéseket. Harmadsorban pedig egy hotline, ahol információt lehet beszerezni a gyermekpornográfia esetekről. A hotline pedig a jelentett tartalmak előzetes jogvizsgálatát is elvégzi, ezek legálisak-e vagy sem, és, a, és ha kell, akkor, akkor ö, jelenti ezeket a rendvédelmi szerveknek. Az ISP és monitorrendszerekkel, hogy szisztematikusan üldözzék a gyermekpornográfiáról szóló tartalmakat az ISP-n, a hotline-okat pedig hálózatba kapcsoljuk a a globálisan konferenciázott szervezet keretei között, és végül a bizottság tovább támogatja a rendvédelmi szervek hatékonyabb áldozat azonosítási munkáját, illetve az elkövetők elleni fellépést, azzal is, hogy társfinanszírozza a megosztott adatbázisok fejlesztését, amelyeket jelenleg az Interpol szerverein tartanak, azért, hogy a rendvédelem jobban hozzáférjen az adatokhoz és a bizonyítékokhoz világszerte. Köszönöm szépen! Vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr! A frakciók nevében először az Európai Néppárt nevében Mónika Holmeyer következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani ezért eh, a vitáért, amelyet nagyon fontosnak tartom. Az elmúlt időben robbanásszerűen növekedett az elkövetések száma. Az internet áldás sok területen a gazdaságot, a munkahelyeket lehet ezzel fejleszteni, viszont ez egy átok azok szemmelre, akik büntettek áldozatává válnak. A következő kérdésem van az Európai Bizottsághoz. Az ECH-t bevezettük, és tudjuk, hogy a az internet a fő platform, és nagyon fontos az, hogy megfelelő számú munkatárs legyen, akik foglalkoznak ezen büntettek leküzdésével. És most hallottam, hogy egész Európára csak három ilyen munkatárs van. Persze az Európolnak is több embereik vannak, de nekik foglalkozniuk kell a szervezetbűnözéssel, az emberkereskedelemmel, és nagyon különböző bűnözési formákkal. Ezért az első kérdésem az az, hogy legyen megfelelő számú munkatárs annak érdekében, hogy ezeket a bünteteket le lehessen küzdeni. A második kérdésem az az, hogy gyorsítsák meg az irányelv végrehajtását a tagállamokban, és minden tagállamnak végre kell hajtania ezt a 2011-es egyébként jó irányelvet. Egyébként én a PPP-t is jónak tartom, és láthatjuk, hogy milyen sokat sikerült itt már elérnünk. Jó ez az együttműködés. Utolsó pont, a titkosítás kapcsán ügyelni kell arra, hogy egyrészt nagyon fontos az, hogy a kémkedést elhárítsuk, a adatok védelmét garantáljuk, viszont másrésztről nem szabad azokat a súlyos bűnözőket így ezzel védeni, akik számos gyereket megerőszakolnak, zaklatnak. Elnök Kapini kollégától kék kártyát kapott, hajlandó válaszolni erre? Kapini kollega következik, tessék. Köszönöm, elnök úr, nagyon fontos témát tárgyalunk. Tudom, hogy eh, a szexuális zaklatás és abuzus az eh, milyen szörnyű dolog, és milyen szörnyű dolgok történnek a gyermekekkel. Eh, nyilván el kell gondolkodnunk azon, hogy hogy lehet fellépni ez ellen. Holmájér asszony, ez a kérdésem. A következő, van egy olyan szervezet, amelyet a bizottság finanszíroz, erről hallottunk. Ez a szervezet a magánélethez való jogot szabályozza valamilyen módon, illetve hogyan reagál arra, mert ugye adatok adatokat kezel, amelyek az internetről származnak. Ön azt gondolja, hogy e, egy ilyen bizottsággal lehet-e garantálni a, szab- a magánéletre a jogot? Hogyha magáncégek e, a véleteket e, vizsgálnak, itt arról van szó, hogy technikai algoritmusokat alkalmaznak, és hogyha specifikus jellemzőket találnak, mint például, hogyha felfedezik az algoritmus által egy gyerek megerőszakolását, akkor történik a személyes betekintés, és ezért én ezt a fajta formáját a felülvizsgálatlan betekintésnek nagyon fontosnak tartom. Elnök, köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében Zippel kollega következik. Köszönöm szépen. A gyermekekkel elleni szexuális zaklatás olyan súlyos bűncselekmény, amelyet mindannyian elítélünk, amely az áldozatokat pszichikai, testi és társadalmi károknak teszi ki az internet pedig megnyitja a lehetőséget az erőkészített képek terjesztésére, és az internetes eh, elkövetők felhasználják a, a, ezt. A parlament közösen a tanácssal 2011-ben egy irányelvet fogadott el, melyek révén az államok ez, ezen bűncselekmények ellen eredményesen egységes normák mellett közös szabályok szerint felléphetnek, megbüntetve ezeket a bűncselekményeket egységes nyomozási feltételek alapján olyan bűncselekmények esetében, amelyeket külföldön követnek el. Az áldozatok védelme és a prevenció, prevenció nagyon fontos szerepet játszik, csak úgy, mint a, a média kompetencia erősítése. Továbbra is fontos az, hogy ez az a tény, hogy a, az ilyen tartalmak lezárása csak átmenet megoldást lehet. A cél az kell legyen, hogy véglegesen töröljék ezeket a tartalmakat. Ebben a magánvállalatok nem dönthetnek maguk. Fontos az irányelvet konzekvensen és átfogóan végrehajtani. Ehhez azonban nyilvánvalóan hiányzik a politikai akarat a tagállamok körében. 2014. januárjában a bizottság 11, 11 tagállam ellen kellett a szabálysértési eljárás első lépését megtegye, és csak Cip Ciprusban állt le ez az eljárás a tagállam reagálása miatt. November, tavaly novemberben is figyelmeztetés született. A tagállamok el kell végezzék házfeladatok ezzel kapcsolatban, a bizottság pedig el kell lássa feladatát, mint a szerződések őrzője, anélkül, hogy visszafogottságot tanúsítani a tagállamokkal szemben. Keményen fel kell lépni. Kíváncsi vagyok, hogy meddig haladunk ezen az úton, a tagállamok figyelmeztetésében. És a vita során egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Az abúzus nem virtuális dolog, reális, valós világban történik nap, mint nap, és rettenetes az, hogy mennyire széttartóak a válaszok a tagállamok és a régiók között, sőt, sokan ignorálják is ezt a jelenséget Európában. Ähm, Köszönöm szépen. Holmeyer asszony kék kártyás kérdést tett fel, ezt kivetelesen megengedem, de általában csak akkor lett kék kártyás fel, feltenni, valaki nem beszélt előtte, most azonban megengedem Halmájer asszonynak. Lemondtam volna szívesen, ám Zipal asszonytól megkérdezni, hogy komolyan gondolja-e azt, hogy a Google például hogyha felfedeznek egy tartalmat arról, hogy egy gyermeket megerőszakolnak, Vajon nem kéne, hogy törölje a Google ezt magától? Meg kéne várja, hogy egy hivatalos hatóság felszólítsa erre? Ön szerint? Szerintem súlyos bűncselemek esetén fontos, hogy a magánvállalatok is reagáljanak erre, önállóan is lépve. Ez nem a magánszféra védelme, ennek az ellenkezője. Holmeyer asszony, minden állampolgár számára kötelező az, hogyha véletlenül felfed egy bűncselekményt, akkor közbeavatkozzon és jelentse ezt. Ám ez irányel vitája során azt is észlehető volt, hogy a nyilvánvaló gyermekek elleni bűncselekmények mellett vannak kétséges esetek is, amelyek nem egyértelműek, ezért fontos az, hogy ilyen kérdésekben a hivatalos hatóságok döntsenek. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló a konzervatív frakció nevében Timothy Kirkhope úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Azon lehet lemérni egy társadalom erejét, hogy meg tudja védeni a védteleneket. Nagyon kevés olyan helyzet van, ahol abszolút a jogos és abszolút a jogtalan, ugyanakkor a gyermekekkel szembeni visszaélés ilyen terület. A legsúlyosabb bűncselekmény típusról van szó, amelyen szemben fel kell lépnünk európai, globális és nemzeti szinten is fel kell számolni, és meg kell büntetni azokat, akik ilyet csinálnak vannak. A magánélethez való jog ebben a kontextusban nem igazán értelmezhető. Azt kell megkérdeznünk, hogy hogyan kell megállítanunk, hogyan lehet megállítanunk minden eszközzel, ami rendelkezésünkre áll. A közösségek, rendőrségek, iskolák együtt kell, hogy működjenek, bizonyos szájtokat blokkolnunk kell, az illegális képeket meg kell keresni és leszedni az internetről, el kell fogni és bíróság elé állítani az elkövetőket, segíteni az áldozatokat, és ehhez az eszközöket eszközöket rendelkezésünkre eh, bocsátani. Eh, az áldozatok érezzék később magukat biztonságban. Eh, az internetnek rengeteg sötét sarka van, ott szörnyű bűncselekmények történnek, az elnök közbevágott. Thank you. Köszönöm. A liberál frakció nevében két percben Natali Grisbeck asszony szó. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Néhány héttel ezelőtt a Libe bizottságban. Egy fontos vita zajlott a kiberbűnözésről, illetve a kiberragadozókról, és ott szörnyű statisztikákat hallottunk, mindenki, mindenki megdöbbent. 4 millió pedofil tartalom van jelenleg az interneten, egyre fiatalabbak az áldozatok, a gyerekek 10%-a kevesebb, mint két éves, egyre erőszakosabbak a fényképek, kialakult egy olyan kódolási, titkosítási rendszer, amely most már nagyon bonyolultnak, szofisztikáltnak nevezhető. Én próbáltam megérteni, hogy a dark webben hogyan működnek a dolgok, és megtudtam, hogy ez valóban egy nagyon veszélyes szeglete az internetnek. A freenetet gyakran a pedofilok használják, és nekünk nem szabad szemet hunynunk e fölött. Azt is megtudtuk, hogy 2014-ben 100 kal nőtt a pedofil pornográf tartalmak száma, mármint azoké, amelyeket jeleztek, tehát egyre gyorsabban növekszik mindez ezen szörnyűséggel szemben. A mi demokráciánkban milyen választ lehet adni először is? valóban tudunk-e e, az európai irányelv végrehajtásáról egy megfelelő jelentést kapni. E, ugye emlékeztetem a bizottságot, hogy 2013. decemberig kellett volna a tagállamoknak átültetniük ezt az irányelvet. E, tudja-e itt a bizottság vállalni a szerződések őrzője szerepét? milyen módon lehet növelni a Joint Action Task Force, az Europolon belül működő Joint Action Task Force hatását hatásköreit ezen a területen. E, és e, ön biztos úr nem beszélt arról, hogy le kell szednünk az internetről ezeket a tartalmakat, blokkolni kell, és az elnök megint közbeszól. Köszönöm, hogy válaszol, biztos úr, mondta még Grisbe képviselő asszony. Köszönöm. Másfél percben baloldali frakció nevében Martin Andersen asszony. Colleagues, I am pleased to see that this issue has been given. Örömmel látom, hogy figyelünk ezekre a kérdésekre. A legfontosabb az, hogy legyen egy részletes jelentés a Libesza Bizottság részéről, erre még várunk. Nagyon nagy kérdés ez, de ez egy olyan terület, amelyet alulról felfele kell megvizsgálnunk, ez egyetlen módja annak, hogy a gyerekeket meg lehet védeni. A gyerekeknek már van okostelefonjuk, és tudják, hogy milyen veszélyeket rejt mindez, rá kell mutatni arra, hogy az új médiák veszélyeket jel, jelenthetnek, annak érdekében, hogy a gyerekek megvédhessék magukat a szülőknek, az tanároknak, és el kell ezt mondanunk, meg kell keresnünk azokat a megoldásokat, amelyekkel meg lehet védeni a gyerekeket, de a szabad internetet is. A választókerületemben, Észak-Írországban viszonylag ártalmatlan képeket használtak fel, számos óvodai képet használtak fel pornográf oldalokon. Ez nagyon sokkoló, de ez is mutatja, hogy mennyire óvatosnak kell lenni. Sokan úgy gondolják, hogy akik feltöltötték ezeket a képeket, azokat le kell tartóztatni, és ez mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy hogy mennyire fontos a képekhez fűződő tulajdonjog elnök. Köszönöm szépen az adnak nevében két percre. Jean Lambert következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, akik üdvözlék az irányelv áttekintését, felvizsgáltat, amelyre már az év során fog sor kerülni. Aggasztó az, hogy hány tagállam még mindig nem ültette át ezt a rendelkezést. Egyértelműen elhangzott az, hogy el kell távolítani a káros tartalmakat az internetről, és az irányelv egyértelművé teszi, hogy mindez kötelező érvényű még akkor is, hogyha a tagállamok azt választják, hogy blokkolják ezt, tisztázni kell azt jogi szempontból, hogy kinél van a felelősség. És ez megválaszolja részben azokat a kérdéseket, amelyeket feltette korábban, hogy a szolgáltatók bárhol is legyenek, a a jognak tisztelnie kell, hogy hogyan kell fellépniük. Üdvözlöm azt is, hogy amit, el, amit elhangzott, de örülnék, hogyha a bizottság beszélne arról, hogy mik a gondok a harmadik országgal megkötendő megállapodások kapcsán, akkor, hogyha ott vannak a, az oldalak. Úgy gondolom, hogy a gyermekzaklatási képeket nem lehet elfogadni egy országban sem. Ezen kívül össze kell kapcsolni a különböző intézkedéseket a sérülékeny gyerekek kapcsán. Vannak intézkedések, például amelyek arra irányulnak, hogy gyorsan jelenteni lehessen az eltűnt gyerekeket, javítani kell a menekült, illetve a menhelyeket is. És természetesen az is elhangzott, hogy mi legyen a megelőzéssel, hogyan világosítsuk fel a veszélyekről a fiatalokat, gyerekeket. Persze a biztonságosabb internet központok egy fontos szerepet játszanak. Ezen kívül úgy gondolom, hogy beszélni kell a, a kapcsolatokról, illetve a szexuális felvilágosításról is.

Úgy gondolom, hogy gyakran itt arról van szó, hogy megvizsgálják, hogy ez hogyan illeszkedik a saját jogrendszerükhöz, tudják-e növelni a szankciókat, de úgy gondolom, hogy az is fontos az, hogy sokkor már nem tett eleget a gyerekek megvédéséért. Úgy gondolom, hogy a tagállami kollégáinkat arra kell figyelmeztetni, hogy ők is vessék fel ezeket a kérdéseket. Thank you very much. Köszönöm szépen. mint független képviselő Diane Dodds kapja meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Míg az internet Európa egyik legfontosabb eszköze a lehetőségek kibővítésében vállalatok és fogyasztók számára egyaránt, be kell lássuk azt is, hogy aljas bűnözők online gyermekkereskedésére is alkalmazható és alkalmazott. Ezért kell megoldásokat találnunk közösen, fellépve ezek bűncselekmények ellen. Észak-Írországban, hazámban egy független jelentést publikáltak a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról. 2014. novemberben Kathleen Marshall volt a szerzője. Ez bent szerepel, hogy egy iskolában jelentettek hat online esetet az elmúlt négy évben, egy másik esetben pedig a sérülékeny gyermekeket kezelő intézet talált úgy, hogy 2008-ról 2008-ban 5 ilyen eset volt, 2014-ben pedig 22 megnőtt tehát ezek száma. Az on, 16 évesek ö, is beszámoltak ilyen online bűncselekményekről, de több esetet tartalmaz a tanulmány konkrétan. Fontos, hogy a gyermekeknek meglegyenek az eszközei az interneten, hogy megvédjék magukat, de még fontosabb, hogy azok a globális szörnyetegek,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 módja van az internetes bűnözésnek, és itt a gyerekekkel szembeni büntettek a legszörnyűbbek. Az Európai Parlament ma vitát tart ezzel kapcsolatban, de sajnálatos módon nagyon kevés idő áll rendelkezésre. Szerintem ez is felháborító. Az Európol fellépéséről van szó, és arról is, hogy ezen fajta büntettek gyakorisága növekszik. Ezen büntettek leküzdésének hatékonysága alacsony, és aki olvasta a dokumentumokat, az tudja, hogy milyen fajta irányba haladnak ezek a fajta bűnelkövetések. Lehetséges, hogy meg lehetne próbálni esetleg más helyeken is megoldani ezt a problémát. Például sok esetben a Kajmán-szigeteken vannak a finanszírozók. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb eh, harmonizációra van szükség azért, hogy le lehessen küzdeni ezeket a büntetteket. Ehhez az kell, hogy együttműködjünk azokkal a szervekkel, amelyek hatékonyan tudják küzdeni ezt, ezeket a fajta büntetteket. Itt nem csak a tilalomról van szó, hanem a felvilágosításról és az információ átadásáról is. Át... Kollégák, arra kérek mindenkit, hogy tartsa az idejét, szavaznunk kell majd. Ha mindenki túlhúzza az idejét, akkor mindenkitől megfosztjuk a lehetőséget, akik a későbbi részén vannak a listának. Mirandali másfél percben. Köszönöm, eh, biztos eh, úr, eh, elnök úr. Ugye arról beszélünk, hogy több millió ilyen kép van az interneten, ezeknek 70%-a 10 vagy 10 éven aluli gyermekről szól. Ez egy illegális tevékenység, amelyel kapcsolatban fel kell lépnünk. Nagyon nehéz meghatározni, hogy hány gyerek érintett ténylegesen. Én a népképviselőjeként vagyok itt, de egyben anya is vagyok. Sok, olyan, sok ezer olyan gyerek van, aki olyan korú, mint az én fiam, és ilyen bűncselekmény áldozatává válik. Biztosítanunk kell egy olyan életet a gyerekek számára, amikor nyugodtan játszhatnak a pajtásaikkal. Az internet egy hasznos dolog, de alkalmas arra is, hogy pornográf képeket anonim módon küldözgessenek gyerekek gyerekekről. Ez eh, nem azt jelenti, hogy az egész internetet le kell eh, állítani, eh, sőt, fel kell lépnünk a darknettel szemben, az online fekete piacsal szemben, Tavaly novemberben az Egyesült Államok és az Európai Unió Anonymous néven az internet sötét zugai ellen indított egy akciót. A gyermek online pornográfiát minden módon fel kell számolni. Arra szólítom fel a tagállamokat, hogy a 2011-es irányelvet igazítsuk hozzá az új valósághoz. A gyermekek a legfontosabb értékeink, erőforrásaink, és mégsem teszünk teszünk eleget. A, egy ilyen fénykép, egy ilyen bűncselekmény egy életre megsebzi a gyermeket. Köszönöm, másfél percben a következő skripek képviselő. S nástupom týchto nových technológií... Köszönöm szépen, elnök úr. Az új technológiai eszközök révén mellett egy új nemzedék nő fel a szemünk előtt, akik jobban ismerik ezeket a technológiákat, mint a szüleik meg a tanáraik. És ebben a helyzetben nagyon fontos feladat, hogy őket magukat, a gyermekeket megvédjük azoktól a veszélyektől, amelyeket esetleg nem is észlelnek, amikor az interneten mozognak és kommunikálnak személyekkel, vagy bizonyos internet oldalakat nyitnak meg. A, a szlovák parlament képviselőjeként még annak idején én foglalkoztam ezzel a kérdéssel és utaltam a szlovák közvélemény előtt is erre. A szlovák médiákban kampányt nyitottunk a, a gyermekek jogi védelme érdekében a veszélyes tartalmak ellen. Nagyon sok aláírás gyűjtöttünk össze annak idején Szlovákiában a kampány keretében, és meg vagyok győződve arról, hogy nagyon hasznos volt ez a munka, és a médiumokban kezdődik a harc, a sajtóban kell elkezdeni, és aztán jogszabályi lépésekkel kell követni. Herr talman. Köszönöm. A gyerekekkel való visszaélés, a gyermekpornográfia. Egy szörnyű bűncselekmény egyre fiatalabbak az áldozatok, másodperc töredéke alatt terjednek el a képek. 2011-ben elfogadtunk egy irányelvet, amelynek célja a gyerekek zaklatása elleni fellépés volt, és most a bizottságnak az a feladata, hogy egy jelentést készítsen Eh, erről, ennek végrehajtásáról, és új eszközöket sorakoztasson fel. Tehát a jelentés önmagában nem elég, hanem használható eszközökre van szükség, hogy fellépjünk a probléma ellen. Újra és újra látjuk, hogy mekkora szenvedést okoznak ezek a fényképek, fel kell készítenünk a gyerekeket a jövőjükre, eh, a jövőre, márpedig a jövő egyre bonyolultabbnak látszik. Eh, tehát a parlamenti képviselőknek Mindent el kell követniük, annak érdekében, hogy felszámolják ezt a bűncselekményt. Példásan tartotta az idejét, a következő szóló Ropé képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! egy egyetlen ország nem tudja megküzdeni ezt a harcot ezen szörnyű tettek ellen, mert az internetnek nincsenek határai. A bűnöldöző szerveknek néha nincsenek meg a szükséges erőforrásaik ahhoz, hogy ezeket a büntetteket megelőzzék. Ezért látni kell azt, hogy mit kell változtatni. Sokkal nagyobb támogatásra van szükség. az EU, illetve a nemzeti irodák számára is képzéseket kell szervezni, és a nemzeti hatóságokkal sokkal szorosabban együtt kell működni. Az információknak a lehető leghamarabb el kell jutniuk a különböző hatóságokhoz, és frissíteni kell a közös fellépési terveket. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen. Kék kártyát kapott Mussolini kollégától hajlandó -e erre válaszolni? Ja, Frau Mussolini, bitte. Tessék. Igen, az utolsó hozzászólóhoz szeretném intézni a kérdést, hogy nem lenne jobb, hogyha az európai szabályozás könnyebb hozzáférést adna a, a perbefogáshoz, tehát hogyha minél gyorsabban rá tudnának mutatni az ilyenfajta tettekre, Rópe úr. Köszönöm ezt a kérdést. Mindent fel kell használnunk arra, hogy leküzdjük ezeket a büntetteket, a szakértőkkel kell tárgyalni, meg kell találni a leghatékonyabb, legköltséghatékonyabb módját mindennek. Köszönöm szépen. Egy percre Barbara Kappel következik. Danke, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr. A gyermekek, a gyermekek szexuális abúzusa undorító bűncselekmény. Nap naponta töltenek fel képeket ezekről a gyermekekről. 4 millió ilyen videó és kép van az interneten, nap, napról napra nő, 80 ezer nappal naponta, 10 évvel fiatalabb 60%-a ezeknek a gyerekeknek, és a képeket, videókat nem törlik sok esetben. Ez egész életére sújthatja ezeket a gyermekeket. A best practice-eket kell megtalálni az internetes bűncselekmények ellen, illetve a szexuális csetek tiltása a, a gyermekek és felnőttek között. Erre vonatkozóan a National Crime Agency-nél egy, és a titkosszolgálatokban egy ö, szervezet állt fel, amely a Darknet elleni harcot ö, vezeti saját személyzettel. Ez a Task Force a Global Child Fundból külön támogatást kapott. Az EU több országában azonban továbbra sem hagyják végre az irányelvet, a digitális terroristák ellen fel kell lépnünk, ugyanúgy, mint más terroristák ellen koordinált a rendőrségek és a titkosszolgálatok nemzeti, tagállami, európai együttműködés vannak érdekében, hogy kiírtjuk ezt a bűncselekményformát. Egy percre, nem elnézést, másfél percre, Diaz de Mera, kollega. Gracias. Már de un millón de imágenes. Köszönöm. Több millió pornográf kép jelenik meg, vagy van az interneten, és több ezer jelenik meg e, minden nap. 50 ezertől és 100 ezer közé teszik azon bűnözők számát, akik ezekben a hálózatokban részt vesznek a, ennyire súlyos a helyzet. Az irányelv, illetve a globális szövetség a fellépés megfelelő eszközei, közös megközelítésre van szükség, koordinálni kell a rendőrhatósági fellépéseket, illetve az áldozatvédelmet, és így lehet megoldani ezt a problémát. Külön garanciákra van szükség a prevenció érdekében is. Itt gondolok a büntetőeljárásokból származó adatok kezelésére, megsemmisítésére, a gyermekek további stigmatizációjának elkerülésére. A technológia nem csak a probléma forrása, hanem megoldást is ad. Meg kell semmisíteni azokat az URL-eket, amelyek ilyen tartalmat közölnek, és eh, meg kell akadályozni ezeknek a képeknek, felvételeknek a forgalmazását, eh, valamint a peer-to-peer -peer letöltési lehetőségeket is. A nemzetközi koordinálás eh, ki kell, hogy terjedjen a civil társadalomra, a magánszervezetekre is, nem csak a rendvédelmi szervekre. Az Europol, az Eurojust szerepét meg kell erősíteni, és növelni kell a probléma megoldásának Európai Uniós finanszírozását is. Köszönöm. Köszönöm. Kékkártyás kérdés kapott Bozsán asszonytól. Válaszol a kékkártyás kérdésre? Hay un cartón azul para usted. kérdés, uram. Hay un azul. Kék kártya. Jó lesz? Elfogadja? Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm, kedves kollega. Ön beszélt a jogi védelemről, illetve a rendőri védelemről is. De e, addig, amíg ez a védelem megszületik, addig további áldozatok is lesznek. Ön nem gondolja, hogy például az európai iskolákban kötelezően bevezetett szexuális felvilágostás segíthetne? Sin duda que la educación sexual sería un instrumento. Kétség sem fér ahhoz hozzá, hogy a nemi felvilágosítás lehet egy eszköz, de azért nem ez az egyetlen eszközünk. Amire szükség van, az az, hogy fellépjünk az előítéletek ellen, illetve ezek ellen a gátlás nélküli bűnözők ellen áldozatokat kell megvédeni. Én, az, én, én a rendőri és igazságügyi eszközök fokozott felhasználására, illetve a fokozott áldozatvédelemre gondolok elsősorban, mert ezek gyermekáldozatok, akiknek kiemelt védelemre van szükségük. Köszönöm, kollégák. Most a spontán felszólások ideje jött el olyan listán van, amely hosszabb, mint a normál viták során szokott lenni. Nem tudunk mindenkit meghallgatni, ám igyekszek frakció egyensúlyt tartani. A hozzászólásokban az első jelentkező Maria de Sánchez asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok időt veszítettünk el a tíz évvel ezelőtt megszületett első jelentésünk óta. Amennyiben nem mobilizáljuk az erőinket, akkor elveszítjük ezt a harcot a Deep Web-bel és a Dark Web-bel szemben. Szükség van arra, hogy felmérjük a helyzetet minden egyes tagállamunkban, és segíteni kell az oktatókat, a szülőket, európai zöld számot kell létrehozni, amelyen kérdéseket lehet feltenni, blokkolni kell az internet helyeket, amelyek ebben érintettek, az Europol és egyéb hálózatokat meg kell erősíteni, hogy megtalálják ezeket a ragadozókat, azonosítsák az áldozatokat, és a rendőrhatósági adatcserét is meg kell könnyítenünk tehát ezt a mozgósítást végre kell hajtanunk, nem csak a politikában, hanem az egész társadalomban. Köszönöm. Merci beaucoup. De nächste Redner. A következő hozzászóló egy percre Richard Howard. Thanks, President. I'm pleased a Safer Internet 7, tehát Nagy-Britanniában most ünnepeljük, nagyon üdvözlöm ezt a vitát, intenzifikálni kell erőfeszítésünken a hotline révén, amely már most is működik, hogy felépjünk a szexuális zaklatásra a gyermekek esetében gyorsan, és eljussuk együttműködés annak érdekében, hogy az, e, a bűncselekmény elkövetőt elfogják, bárhol működjenek is a világon. A 30.300 ilyen képet látunk most százszerzelékkal nőtt az elmúlt évben ezeknek a száma. A történelmi fontosságú fellépés tapasztalata a a 70-es évek óta folyik, ez ám a digitális kor új lehetőséget teremt a pedofilok számára a zaklatás és a, a kapcsolatteremtés érdekében. A, a Safer Internet nap arra tanított meg bennünket az, hogy a, a fiatalokat is, fiatal is hinni kell abban, hogy egy igazi online közösséget tudnak létrehozni, ha meg tudják védeni magukat, ebben kell segíteni őket. Next speaker. Köszönöm a következő hozzászólónk, Soldorova asszony, egy perc. Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Pane komisaři, děkuji za vaši... Tisztelt biztos úr, szeretnék köszönetet mondani a jelentését. Személyesen úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament és minden tagállam egységesen kell, hogy fellépjen, mert az internetnek nincsenek határai. Biztos úr számos lehetőségről beszélt, amelyel a 2011-es irányelvet végre lehetne haltani, viszont én nem láttam egy részletes értékelését az irányelv végrehajtásának, ugyanis eh, nem új irányelvet javaslunk, viszont szeretném tudni azt, hogy a jelenlegi irányelv hogyan működik, mennyire hatékony ez, és figyelembe véve az áldozatok növekvő számát, ezek a jogalkotási eszközök nem igazán hatékonyak. Minden intézkedés le van maradva azok mögött, akik eh, zaklatják a gyerekeket. Mit gondol arról, hogyan lehetne itt hatékonyan támogatni a megelőzést, hogyan lehetne felhívni a gyerekek, szülők, iskolák figyelmét erre. Köszönöm a következő hozzászóló Ruza Tamasic. köszönöm a horvát belügyminiszter 2013-ban egy jelentést hozott nyilvánosságra, amelyben az áll, hogy minden ötödik internet felhasználó gyereket megpróbálnak szexuálisan megkörnyékezni, és 27%-a e, kell, hogy lásson szexuális tartalmat az interneten. E, most már az elkövetők nem az erdőben bujkálnak, hanem mindenfajta internetes hálózatokon. És ennek megfelelően eh, azt gondolom, hogy a szülőket fel kell világosítani, tudatosítani kell bennük a problémát, és eh, a prevenció felé fordítani a figyelmünket. Azok, akik eh, azzal foglalkoznak, hogy a, a minden egyes olyan gyerek, akinek megtanítjuk, hogy idegenekkel nem kell szóba állni, azzal egyel kevesebb a potenciális áldozatok száma. Szükség van tehát a logisztikára is. Köszönöm. Egy percben Ignacio Corrao kollégája szó. Grazie, grazie Presidente. Buongiorno, commissario Stylianides. Köszönöm, jó reggelt kívánok, biztos úr. Kedves kollégák, hallottuk az Európol adatait, ezeket ismerjük. Nehezen megoldható ügyről van szó, mert eh, ugye az internetnek van pozitív oldala, ez pedig a sötét oldala. Van tehát egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy olyan dolgokat csináljunk, amilyenek, amilyenek nem voltak lehetségesek akár csak tíz évvel ezelőtt is, vagy 20 évvel ezelőtt, miközben ennek az eszköznek van egy sötét oldala, amely nagyon komoly bűncselekményeket tesz lehetővé két éves vagy két éven aluli gyerekek, vagy egyéb korú gyerekekkel való gyerekeknek a szexuális bántalmazását teszi lehetővé. Tehát át kell gondolnunk a megoldást tárgyalásokat. Köszönöm, Kora úr. Az utolsó hozzászóló ebben a sorban, Anna Zaborszka asszony, egy percben. Pán predseda, pán komisár, chcem poďakovať Monike Holm. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Monika Holmájernek szeretnék köszönetet mondani, hogy az irányelv végrehajtásáról, aktualizálásáról beszélt és erre a figyelmünket. Csatlakozok ahhoz a követeléshez is, hogy az Európai Bizottságnak egy felvilágosító kampányt kell indítania, amelyel a gyerekeknek segíthetnének, hogy jobban megértsék az internethez kötődő veszélyeket. Szlovákiában volt egy hasonló kampány, azzal a címmel, hogy tudja, hogy mit művel a gyermeke, és itt alapvető információkat adtunk a kábítószerrel, alkoholal való visszaélésről, vagy a szexuális zaklatásról. A gyerekek zaklatásának megelőzése EU prioritássá kell válnia, és ehhez megfelelő pénzügyi eszközökre is van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Pont egy perc volt, és a vita végén megadom a szót ismételten a bizottságnak. Stilianides úr. Thank you, Mr. President. Honor... Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy hogy erről a témáról beszélhetünk. Az Európai Unió már egy sorlépést tett annak érdekében, hogy fellépjünk a gyermekek elleni bűncselekmények eh, megszüntetéséért, eh, bár sajnálatos módon messze van még a végleges eh, nyugalom, mert léteznek ezek a bűncselekmények. A magánélethez való jog, illetve a személyes adatok védelme, a polgárok biztonsága egyaránt fontos dolgok. Lehetővé kell tenni az elkövetők felkutatását, a bűncselekmények bizonyítását. Ez egyébként kötelezettsége a tagállamoknak fakad abból a kötelezettségükből, hogy be kell tartatni, tartani a gyermekek alapvető jogait. Ahogy önök közül többen említették, az EC3-ban több eh, erőforrásra van szükség, ezért is gondoljuk azt, hogy az Európolt meg kell erősíteni, e, illetve ezeket a fókuszpontokat. E, ez, a, ez az igény, ez, ez ismert. Ugyanakkor ezt megismétlem, hogy nem sikerült megoldani még ezt a súlyos problémát. Mi folytatni fogjuk az együttműködést, a tudatosítást, a lehető legmagasabb tudatossági szintet szeretnénk létrehozni. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel zártuk a téma vitáját.